Az elnök. Nemzet. Megnyitom az április harmadikán megszakított plenáris ülés folytatását. Hölgyeim és uraim, nagy aggodalommal figyeljük mindannyian az óráról órára élesedő helyzetet Ukrajnában, amely zavaró és rendkívül veszélyes. Kifejezem, hogy az Európai Parlament nagy többséggel Ukrajna területi és állambeli függetlenségét támogatja. Több állásfoglalásunkban már kifejezésre jutottuk, hogy e, és e héten is vita tárgya lesz, hogy a krím illegális elfoglalását, törvényellenes elfoglalását,